C'est trois fois. Bonjour. Jó napot kívánok! Az ülést megnyitjuk. Elnökünk Washingtonban volt, alelnökünk nincs a teremben, úgyhogy az én elnökletemmel kell megelégedniük. A napirend elfogadása az első napirendi pontunk, ami a napirendet illeti. Szeretném jelezni, hogy mivel elektromos áramkimaradás történt hétfőn a parlamentben, és nem tudtunk összeülni, és két jelentést, a Káza jelentést és a Digolt jelentést nem tudtuk megszavazni, ezért ma fogjuk ezen jelentések szavazását is 11 óra 45-től megtartani. Vannak-e a napirenddel kapcsolatban megjegyzések, ha nem, akkor a napirendet elfogadtuk. A második pont az elnök közleménye eredményei. Ezzel kapcsolatban el kell mondjam először is, hogy a legutóbbi eh, trialógus a eh, gazdasági kormányzásról tegnap került megszervezése, és az elnök asszony majd a szakbizottságot eh, tájékoztatja azon megállapodásokról, amelyeket sikerült elérni. És újra konzultációra kerül majd sor a szakbizottságunkkal, mégpedig hétfőn, szeptember 26-án 2011-ben. Ez egy nagyszerű hír, újra konzultálni fognak a szakbizottságunkkal. Ez az első közlemény, második közlemény pedig az ütemtervről a szakbizottságunk ütemtervéről, a 2012-es ülésnaptáról van szó, hiba csúszott ebbe az eredeti ülésnaptárba, amelyet elfogadtunk július 11-én, a tizen, az október 15-i hétfői 2012-es ülésre természetesen dél, délután, nem pedig délelőtt kerül sor, ahogy az eredeti ütemtervben a szerepel, egy korrigendumot, egy javított verziót is megkapnak majd a képviselők harmadik közlemény egy koordinátori nyílt ülésre Szemeta biztos úrral sor kerül október 6-án csütörtökön 9.30-tól 11 óráig, és ott a biztos úr majd tájékoztat minket arról a javaslatról a bizottság tollából, amely a pénzügyi tranzakciók megadóztatására vonatkozik. Ez a javaslat ugyanis majd közlemény formájában az előző napon nyilvánosságra kerül. Természetesen nagyon várjuk a biztos úr látogatását, és hogy mit főzött ki, úgymond a biztos úr ezzel az adóval kapcsolatban. A negyedik közlemény Uh, update on short selling trialogues, uh, ezt angolul mondtam. Szeptember 20-án volt a tárgyalásokon sikerült előrelépni nagyon sok területen, de a viták és a javaslat, a kompromisszumos bizottsági javaslat ellenére nem sikerült megállapodásra jutni a Nicked Sovereign CDS eh, ügyében. Megállapodt megállapodtak abban, hogy a három intézmény a lehetséges kompromisszumon dolgozni fog. Ezzel kapcsolatosan a parlament opt-outot támogat, a tanács viszont opt-int szeretne. Ez még legalább három hónapig fog tartani, úgyhogy ez nagy boldogsággal tölt el majd minket. A következő trialógus októberben lesz, a pontos dátumot még ki kell tűzni. Ennyit az elnökség közleményeiről, vannak-e megjegyzések az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nem, akkor át is térünk a napirendünk harmadik pontjára, amely egy közmeghallgatás a trösztellenes eljárások terén alkalmazott kollektív jogorvosatról. Üdvözlöm barátian Almunia biztos urat, aki a bizottság alelnökje, és a versenypolitikáért felelős biztos, a legnagyobb hatásköre van e téren és egy bevezető előadást fog tartani 7 percben, biztos úr. Ezután Christopher Hodge urat fogjak meghallgatni, az Oxford Egyetem professzorát, Philip Döbrük úr a Business Europe részéről, Monib Goyens asszony pedig a Beuktól látogatott el hozzánk. Biztos úr, öné a szó. Ah, pardon. Non. Je dois d'abord entendre... Elnézést, javítja magát az elnök asszony. Schwab úr, lenne kedves egy ö, felvezető előadást tartani? Ha nem, a biztos úr előtt nem, Schwab úr nem kíván szót kérni, tehát akkor biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a felvezető, bevezető szavait. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani ezért az alkalomért, hogy mindannyiukkal a trösztelenes eljárások terén alkalmazott kollektív jogorvoslatról eszmét cserélhetek. Tudom, hogy mennyire érdekli ez a kérdés a parlamentet, és köszönöm a hozzájárulást is ezek nek betudhatóan sikerül megfelelő megoldást találni az állampolgárok számára. Sokszor ez a vita szem előtt téveszti a tágabb összefüggéseket. Most csak a biztos úré a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatom, mondja a biztos úr, arról beszéltem, hogy úgy tűnik nekem, hogy a témával kapcsolatos vita időnként szem előtt téveszti a tágabb összefüggéseket, így foglaljuk össze a mai téma témáit. A verseny szabályok alkalmazása mind a magán, mind a közszférára kiterjed. A bizottság és a nemzeti hatóságok a szerződés ugyanazon cikkét alkalmazzák, és igen magas szintű együttműködést folytatnak az európai együttműködési hálózatnak köszönhetően a magán jellegű jogorvoslatokkal kapcsolatosan, jogérvényesítéssel kapcsolatosan, annak ellenére, hogy vannak erre vonatkozó jogszabályok, mégis nem mindenki értelmezi egyformán a jogsértések esetét. Mégis a szabályzatnak megfelelően a cégeknek jogban áll az, hogy kártalanítsák őket károkozás esetén, attól függetlenül, hogy hol találhatóak az EU-ban, és attól függetlenül, hogy magánfelek adják be ezt a jogorvoslatot, vagy kollektív jogorvoslatról van szó. Ez kiterjed tehát a magán és kollektív jogorvoslatra, és az említett téma csak egyik a sok téma közül. Melyek itt a kihívások a verseny és a jogkövetés során? A kártalanítás a versenyhatóság döntése előtt vagy után is megindulhat, és a bizonyítékokhoz a versenyhatóságoknak hozzá kell férniük. Ez mindenképpen fontos, mert meg akarjuk tartani a semlegességet, hiszen ez a kártelek elleni harcban alapvető. Ezeket a lépéseket Európában akkor teszik meg, follow-on action van szó, amikor már a hatóság döntést hozott. A versenyhatóság segítheti az áldozatokat is abban, hogy a panaszukkal a bírósághoz forduljanak. A szabályok által megállapított határidők nem veszik figyelembe a különböző elemeket, és sokszor időben nem tudják a sértett felek a jogorvoslatot keresztül vinni, vagyis nincsen elég idejük arra, hogy a bírósághoz forduljanak azt is meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti bíróságok vagy versenyhatóságok milyen döntéseket hoznak, és ezeknek mi a hatásuk. Ezek értelmében az áldozatoknak mindenképpen a jogorvoslathoz joguk van. Itt a kollektív vagy magán jogérvényesítés esetére ez kiterjed. Tudjuk, hogy a kollektív jogorvoslatot rosszul szabályozzák, szabályozzák annak ellenére, hogy az USA beli rendszer a csoportos keresetet lehetővé teszi. Szeretném a legvilágosabban elmondani, hogy nem fogunk olyan eszközöket importálni, amelyek ezeket a szabálysértéseket, jogsértéseket lehetővé teszi, és az EU jogrendszere nem kívánja a sikerdíjakat és a bíróság által elfogadott díjakat a az ügyvédek számára bevezetni. A legjobb garanciákat szeretnénk nyújtani, mert ezeket a lépéseket olyan cégek által teszik, amelyeket már, amelyekről már megállapították, hogy jogsértést fogadtak el. Mit tettünk eddig? A bizottság az év végéig a kollektív jogorvoslatról kiad egy közleményt, és kollégámmal, Reding asszonynal és Dári biztossal együtt lépünk. Az elvek több EU szakpolitikát áthatnak, környezetvédelem, és egyéb területeket, valamint a verseny szakpolitikát, ami a kollektív és a magán jogorvoslatot illeti. A magán jogorvoslat lehet egyéni vagy kollektív jogorvoslat. Szeretném elmondani, hogy a pragmatikus és hatékony megoldásokat támogatom. A jelentésüket a versenyről múlt januárban fogadtuk el, és ez felhívást intézett egy EU megközelítés érdekében a kollektív jogorvoslat esetén. A trösztelenes ügyekben a csoportos keresetet is támogatjuk, de ez csak egyik aspektusa a versenypolitikának. Ezzel remélem sikerült ismertetni, milyen kihívások előtt állunk Reméljük, hogy kiegyensúlyozott javaslat születik, és várom a javaslatokat. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most Christopher Hodges úrnak, az Oxfordi Egyetem professzorának öt percre adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Meg kell említenem, hogy a kollégák is előgerettek legyenek hogy a hollandiai Erasmus Egyetem oktatója is vagyok. Szeretnék arról beszélni, hogy hogyan lehet elkerülni az amerikai csoportos kereseteket itt az Európai Unióban. Egyértelmű, hogy, hogy akár a itt felelősségi vállalásra van szó, akkor erről, joga, erről joga, jogorvoslat kell, és itt bizonyos fajta szankciókra van szükség, és megfelelő rendszert kell ehhez kialakítani. Ennek mindenki kihatása lesz a jelenlegi jogérvényesítésre. A csoportos kereset mindenképpen magánfelek általi jogérvényesítés, vannak erre opciók, két opció lehetséges, a hatósági jogérvényesítés vagy a magánjogi érvényesítés összességében a teljes jogi rendszer felépítése az USA-ban, főként a magánjogi jogérvényesítés teszi az előtérbe, és eh, az amerikaiak nem igazán bíznak abban, hogy a jogérvényesítés a hatóságok által megfelelő, főként a eh, föderális ügynökségek által. Másrésztről az európai jogi rendszer magában foglalja mind a hatóság, mind pedig a magánjog és gyakran itt megkülönböztetnek a köznormák, illetve magánjogok között. Ezért az amerikai technikák, mint például a csoportos kereset, az elég idegennek hatnak az európai jogi rendszerben. Ugyanakkor az európai bíróságoknak gyakran szembe kell nézniük a többszörös keresetekkel, és ez bár kevéssé fordul elő Amerikába, hiszen a csoportos kereseteket főként szabályozói végrehajtói mechanizmusként alkalmazzák Amerikában. Számos európai tagállam már bevezette a kollektív jogolvasatot, viszont ezeket nagyon ritkán használják, főként azért, mert a pénzügyi ösztönzések nem eléggé vonzóak a közvetítők, a jogászok számára. Az USA beli rendszer akarattal alkalmaz magas költségeket, amely számunkra szinte már túlzó. Az USA-ban a jogérvényesítés fő elve az elrettentésen alapul, tehát ex post szabnak ki magas költségeket, hogy elrettentsenek a hasonló fellépéstől a jövőben. Ezzel szemben a legtöbb európai ügynökség nem csak az elrettentésre épít, hanem például a kockázat alapú jogérvényesítésre, vagy a responszív szabályozásra. Szerintem az elrettentés sokkal kevésbé hatékony, tehát az ex post fellépés ahhoz vezethet, mint Amerikában, hogy nagy bírságokat szabnak ki. Az ex ante megközelítés sokkal hatékonyabb, rugalmasabb és olcsóbb is. Hogyha szeretnénk az ilyen magánjellegű felépéseket alkalmazni, a következő dolgokat kell megtenni. Csökkenteni kell a felperesekkel szembeni akadályokat, megfelelő ösztönzéseket kell adni a felpereseknek és az ügyvédeknek, hogy megfelelően kivizsgálhassák a jogsértést és megállapíthassák, illetve megindíthassák a jogi fellépést. Ezek az akadályok, illetve ösztönzések főként gazdasági jellegűek, lehetnek különböző ösztönzők, itt ne legyenek például költségek a felperes számára, magasak legyenek a kártérítések, magas legyen a sikerdíja az ügyvédeknek, legyen széles körű a szabály a tanulvallomások, illetve bizonyítási eljárások során, büntető jellegűek legyenek a kárterítések, legyenek esküdtségi tárgyalások. Az, hogyha bevezetjük bármelyiket ezen ösztönzők közül, az megkönnyíti a ö, pereskedést, viszont ha bármelyiket megtiltjuk, akkor ez elrettent ettől. Nincs igazából megfelelő biztosíték itt azt, hogy mely ösztönzőket használjuk, az attól függ, hogy több vagy kevesebb ilyen jogvitát szeretnénk-e. Sokan úgy gondolják, hogy ezek az ösztönzők nem is léteznek Európában, viszont ez egy hibás feltételezés. Vannak egyértelmű trendek bizonyos tagállamokban, amelyek például magukba foglalják a jogi segítség csökkentését, vagy, vagy ezeket helyettesítik a sikerdíjakkal, vagy lehetővé teszik a jogviták pénzügyi támogatását harmadik felek által. A technikai szabályok között az eljárás kapcsán vannak más ösztönzők, mint például a bírósági igazolások, opt-in, opt-out, a bíróság megszabhatja az ügyvédek díját. A probléma az az, hogy ezek az ösztönzők, sem a gazdasági, sem pedig a technikai jellegű ösztönzők nem lehet, nem lehet ezeket úgy kalibrálni, hogy ezek összegzőek legyenek. Vagy az fog következni, hogy túl kicsi lesz, vagy túl nagy lesz a jogérvényesítés, vagy túl nagy lesz az elrettentés, vagy túl nagy lesz a kártérítés. Hogyha több ösztönzőt adunk, akkor több vagy kevesebb lesz a jogvita, ez történik már most is, gyakran nem tervezve, gyakran nem is ellenőrizve a tagállamok jogi rendszerében. Ebben az összefüggésben a versenyjog végrehajtása nem különbözik a fogyasztói jog végrehajtásától, vagy bármilyen más jogi területtel. A gazdaság, illetve a technikai eljárások ugyanazok. Ebben az elég szerencsétlen helyzetben alternatív megoldásokat kell keresni, van néhány ilyen megoldás. A csoportos kereset, a magányjogi jogérvényesítés, ez egy régi módi megközelítés, és most már vannak sokkal modernebb megközelítési lehetőségek. Alternatívát kínálhat, amit már néhány tagállam alkalmaz, viszont nem igazán a versenyjogi kontextusban még. Azt jelenti, hogy nem csak a magán jogérvényesítés az egyetlen megoldás. Ezt láthatjuk kutatások által, hogy a szabályozók kártérítést megítélhetnek tömeges igények esetében. Ezt gyorsan és kedvező áron megtehetik, hogyha megfelelő jogkörrel rendelkeznek, és ezzel élnek is. Az ilyenfajta végrehajtás, az ilyenfajta jogérvényesítési kockázata arra ösztönzi a feleket, hogy tegyenek egymással, és ilyenkor az alternatív vitarendezési megoldások is szóban ö, kerülhetnek. Véleményem szerint, hogyha megadjuk ezeket a jogköröket a szabályozóknak, ahogy a Dan fogyasztói ombudsman is megkapta ezeket, ezek, ezek a hatáskörök tehát sokkal hatékonyabbak lehetnek, gyorsabbá és olcsóbbá tehetik a jogi vitákat. Ezt igazából arra kellene felhasználni, hogy az alternatív terenezési eljárások kerüljenek előtérbe, és nem jó az, hogyha túlságosan nagy kártérítést, vagy nagy diákat kaphatnak az ügyvédek és ezeket bizonyos körülmények között lehetne alkalmazni. Bizonyos bíróságokon, bizonyos tagállamokban már kísérleteznek ezzel. Tehát összességében szükség van a jogolvaslatra, szükség van a kártérítésre, viszont ezt gyorsan és viszonylag kedvező áron kell megtenni. Az, hogyha a régi módi technikákat alkalmazunk a magánfelek által jogérvényesítés kapcsán, azokat meg kell ö, vizsgálnunk. Köszönöm, hogy professzor úrnak az oxfordi, valamint az Erasmus program eh, professzora is. Most Philip de Buc úr, aki a Business Europe vezérigazgatója, és négy percben kérném, hogy szóljon. Kérem, ne vesztegesse az időt. Köszönöm, elnök asszony. Uh, Vice President. Uh... Elnök asszony, alelnök úr, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament gazdasági bizottságának, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és az Európai Üzleti Közösség képviselőinek lehetőséget ad a hozzászólásra. Önök mindig támogatták a piac gazdaságot és a versenypolitikát, mi pedig támogattuk a az egységes piacot, valamint a jó kapcsolatokat a fogyasztói közösséggel. A fogyasztók bizalma alapvető, hogy elérjük ezt a célt, ami pedig a jogorvoslatot illeti az EU jogon belül, ennek megoldása hozzájárulhat ehhez a célhoz. A biztos úr egy sor kész kérdést föltett, de mivel kevés az idő, csak kettőre térnék ki a kollektív jogorvoslatot lehet-e eszközként felhasználni arra, hogy az EU jogot érvényesítsük. Szerintem a jogérvényesítés erőteljesen a közhatóságok kezében kell, hogy maradjon, ez az ő feladatuk, és ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy tisztességes eredményt garantáljanak. Az EU politika a, mindenképpen kerülje el azt, hogy a magán jogérvényesítés felé elmozduljon. A versenyhatóságok feladata ez, hogyha a magán jogorvoslat felé húzulnának el, akkor ez igen költséges lenne, és nem szabad elfelejteni, hogy a társadalom számára ez milyen sokba kerülne. A magán jogorvoslat a sokszor a közvetítők pénzügyi érdekeit szolgálhatja. El kell kerülnünk a bíróság által lefolytatott kollektív jogorvoslatot, mert ezek túl hosszúak, és sokszor nagyon kevés kompenzációt, kártérítést nyújtanak az áldozatoknak. Természetesen, hogyha jogsértés van, ez a kulcskérdés, akkor eljárásra van szükség, ezt nem is vitatjuk. Viszont a bírósági kollektív jogorvoslatra jogorvoslatra kitérve a csoportos eljárásokra nem kívánnak kitérni, ezt nem kívánják bevezetni Európában de hogyha a bíróság általi kollektív jogorvoslatot vezetik be az EU-ban, akkor nagyon nehéz lesz elkerülni az híres toxikus elemet. Ez összefügg a különböző csoportos jogorvoslattal. Hagyzsit professzor úr már beszélt arról, hogy milyen garanciák szükségesek, figyelembe véve az opt és a különböző nyomozati eh, eljárások költségeit, eh, harmadik felek finanszírozását. Eh, szerintünk ezek a tagállamokban exkluzív jogkört képeznek. Szeretnék az ADR-re, az alternatív vita rendezésre utalni itt, hiszen ezek sokkal pragmatikusabbak, politikailag reálisabbak és sokkal hatékonyabban nyújtanak kártérítést a hét elején igen gyümölcsöző megbeszélésünk volt Reding eh, alelnök asszonynal e témában. Az ADR gyors és költséghatékony eh, megoldást eh, nyújt, és ez nagyon sok vitának tárgya. Egyébként az érdekeltek és a fogyasztók is széles körben támogatják az ADR-t érdemes az ADR, az alternatív vitarendezés potenciális előnyeit megvizsgálni a kártérítési ügyek területén is. A bíróságon kívüli eszköz, amely gyors és hatékony jogorvoslatot nyújt, anélkül, hogy hosszú peres eljárásokba bonyolódnának. Tehát ezt támogatjuk. Köszönöm, vezérigazgató úr. Most Monik Göjensnek, a Fogyasztói Szervezetek Európai Irodájának adom meg a szót. Nagyon örülök, hogy a gender mainstreaming képviseletében egy hölgynek is megadhatom a szót. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy egy nő akár három férfit is érhet, de köszönöm szépen a gender balance-ról szóltakat. Örülök annak, hogy itt lehetek nőként, és fogyasztói szervezetek képviseletében beszélhetek azok nevében, akik, akik áldozatai lettek a trösztelnes fellépésnek. Csináltunk egy kis ilyen képregény formájú kis dokumentumot is a kollektív jogolvaslatról. Ez elérhető a weboldalunkon, de itt is van néhány példány a teremben. Gyakorlatilag szeretném ezt megközelíteni. Azt mondták, hogy az trösztelenes politika az eléggé intellektuális megközelítés, de minden nap szembesültünk ezzel, és hadd mondjak egy egyetemi példát erre, hogy ezt valóban kézzelfogható tegyen. Néhány hónappal ezelőtt egy 300 milliós bírságot szabott ki az Európai Bizottság mosóporgyártók kartelére. Ez minden egyes családot illet Európában. Három-négy éven keresztül mindenkit károsan éri, érintett az árak rögzítése Európában a mosóporok e-, esetében. Persze senki nem menne néhány euró miatt a bíróságra, de ez több millió euró illegális profitot jelent az évek során, és ezt meg kellett, ezt szankcióra kellett illetni. Tehát erről szól a trust ellenes politika. Egyetem az üzenetünk, hogyha valaki egy ilyenfajta magatartással szembesül, akkor azt kompenzálni kell. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztóknak egy teljes eszköztárat kell a rendelkezésükre bocsátani, hogy valóban kártérítést kaphassanak. Az egyik ilyen lehetne a perenkívüli megállapodás, de a mosópor döntés után a bizottság részéről megvárjuk azt, mi szerettük volna, hogyha, hogyha ezek a vállalatok, ezek a gyártók adtak ilyen perenkívüli megegyezést, viszont ezt ők elutasították. Egyetetünk abban, hogy az alternatív vitarendezés nagyon hasznos lehet abban, hogy a kompenzációt, illetve a jogolvasatot megkapják a fogyasztók, viszont nem ez a legjobb eszköz szerintünk. Ez lehet egy eszköz, de azok a források, erőforrások, amelyel hatóságok rendelkeznek, és a fogyasztók nem mindig alapozhatnak a hatóságok segítségére a jogolvaslat esetében, ezért szerintünk a kollektív jogolvaslat egy eszköztár egy része lehet, és a többi intézkedés is kiegészítő lehet, tehát egyik sem alternatív, ezek egymást kiegészítik. Szeretnék arra is utalni, hogy mi is a az USA beli csoportos keresetek szindrómája, nagyon sok mitosz kering erről, hogy mi is történik Amerikában, de hogyha beszélünk az USA beli hatóságokkal és kollégákkal, akkor már láthatjuk, hogy itt vannak megoldások, például, hogyha a zsarolási megalapodásról van szó, stb. Mi azt szeretnénk ebben a kontextusban, hogyha az Európai Unió kötelező érvényű jogszabályokat fogalmazna meg a, jogavaslat, a kollektív jogavaslat tekintetében a tagállamok számára. Ez azt jelenteni, hogy a fogyasztói szervezeteknek lenne itt illetékessége, lehetőség lenne számukra az, hogy a bíróság döntsön arról, hogy egy opt-inről vagy opt-outról van szó, mert sok esetben az opt-in nem lehetséges, például a mosóporok esetében kivállalná az opt-int néhány euróért. Meg kell könnyíteni a bizonyítás terhét, főként a trösztelenes ügyekben, itt jobban hozzá kellene férni a bizonyítékhoz a fogyasztók képviseletének, és megfelelő finanszírozásra is szükség lenne, és végezetül abban hiszünk, hogy ez teljes mértékben megfelel annak, hogy legyenek egyértelmű, egységes elvek az Európai Unióban. Nagyon sokfajta specifikus dolog van, tehát környezet, fogyasztóvédelmi kérdések, tehát hogyha horizontális jogalkotást alkalmaznák itt, az nem lenne jó. Utolsó mondatom ez, mondja az előadó, tehát már évtizedek óta kérjük a kollektív jogorvoslatot, és közös fellépést kérünk szektorális intézkedésekkel együtt. Köszönöm. Merci, voilà. Köszönöm szépen. A szakértőink előadásait világosan és igen érthetően érdekesen meghallhattuk. Most Schwab előadó úrnak adom meg a szót. Andreas, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnek, a, az Európai Bizottság alelnökének is a nagyon érdekes felszerelásaikért. Úgy gondolom az Európai Parlamentben egységesség uralkodik abban a tekintetben, hogy Európának egyértelmű egységes elveket kell kifejleszteni a kollektív jogavaslattal kapcsolatban, és a tagállamokban is megvannak már ezek a lehetőségek részben. Ezért Christopher Hodgshoz intézem az első kérdésemet. A jelenlegi eh, tagállamokban már vannak eh, kollektív jogavaslati mechanizmusok, viszont ezek eléggé sikertelenek maradtak. Egy példát hadd mondjak, azt mondják, hogy ez nem annyira idegen az európai jogrendtől, viszont nincs igazából nagy tapasztalatunk e tekintetben, honnan fakad ez. Második kérdésem, horizontális eszközt szeretnénk kifejleszteni, és hálás vagyok Almunia alelnök úrnak, amiért az európai versenyjogra utal, amelyet főként a hatóság jogérvényesítés jellemez, ez gyakran megkérdőjelezik, vannak bizonyos programok, amelyek nagyon sikeresek, és arra alapoznak, hogy um, a indítványozók arra alapozhatnak, hogy az ő dokumentumaik sokáig elzártan maradnak, de nagyon fontos az, hogy a bizottság a során megkapja a specifikus pontokat. Mit tettenék akkor, hogyha horizontális eszköz fog kialakulni, mit fog ön tenni annak érdekében, hogy versenyjogi specifikációk megmaradjanak itt? Utolsó sorban úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára rendkívül nehéz az, a kollektív jogorvoslat tekintetében egységesen fellépni, hiszen a gazdasági válság súlyosan érinti a vállalatokat, és nem szeretnénk még nagyobb terhet róni rájuk, tehát ezért egy nagyon óvatos megközelítést kell alkalmaznunk. Örülök annak, hogy a biztos úr és úgy gondolja, hogy a jelentésem is a jó irányba halad, hiszen arra szeretnénk koncentrálni, hogy a fogyasztók élvezzék mindennek az előnyét, és mindez kevés költséggel járna azt kérdezem a fogyasztók képviselőjétől, hogy például a mosópor esetében a fogyasztók megőrizték-e a számlákat, és hogy ezzel bizonyítják a, ezeket az eseteket. Például Németországban van egy olyan bekezdés, amelynek értelmében a megítélt kártérítés az az államot illeti. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy ön mit gondol erről. Ildikó, Gelpelc Ildikó asszony szeretne még feltenni kérdést, hogyha igen, mások is kérnek szót, akkor kérem, bárki más kér szót, szóljon hozzá. Asszony, először is köszönetet szeretnék mondani ezért a lehetőségért hogy ez a meghallgatás megtörténhetett. Nagyon fontos témáról van szó. Én közgazdászként egy kicsit gyakorlatiasan szeretném ezt megközelíteni, amennyiben lehetséges, és a választ is így kérem. Szó volt arról a prezentációkban, hogy mire lehet eszköz, és a szektoriális fellépés lehetőségét megadja ez az eszköz. Magyarországon Körülbelül 400 ezer család érintett egy eh, jelzálog eh, alapú devizahitel rendszer miatt, és ennek a kárvallotja is. Történt a történet az elmúlt években, nagyon sok család vette fel ezt a kedvezőnek talált eh, lehetőséget. A bankok a kockázatra vonatkozó információkat nem közölték az ügyfelekkel, vagyis a fogyasztókat nem tájékoztatták megfelelően. E, úgy is mondhatnám, hogy megtévesztették a fogyasztókat. Majd e, a bankok folyamatosan szerződést módosítottak egyoldalúan, és minden módosítási költséget és következményt a fogyasztókra terheltek, tehát a hitelfelvevőkre terheltek. Szeretném megkérdezni, hogy ez esetben ez a jogorvoslati lehetőség eh, a fogyasztók számára, vagy az állam számára a bankokkal szemben érvényesíthető-e, használható-e, vagy nem? Mi az önök véleménye erről? Köszönöm szépen. Most Fejó adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet eh, mondani a felszólalóknak a jelen létükért, és eh, szeretnék igazából egy gondolatot felvetni, és ezzel kapcsolatban szeretném az önök véleményét megkérdezni. Portugáliát, hazámat ismerem a legjobban. Itt van egy olyan eszköz, amely hasonlít arra, amiről mi is beszéltünk, ezt úgy, úgy a sound populárnak, vagyis népfellépésnek nevezzük. Ez nem egy tökéletes rendszer, voltak ezzel problémák a rendszer sajátosságai miatt. Milyen fajta problémák? Először is nem tudtuk konkrétan azonosítani azokat a személyeket, akik kárt szenvedtek. A második probléma a kártérítés volt, azok az összegek, amiket kellett fizetni harmadsorban, még mindig releváns az, hogy a bíróságoknak nagyon sok ügyük van, óriási a terheltségük, és ez nem segített abban, hogy meg lehessen oldani ezen rendszer problémáit. Hogyan lehetne ezeket tehát megoldani? Lehet, hogy alternatív vitarendezésre, közvetítésre kellene, békézletésre kellene gondolni, ez előnyökkel járhatna, és ez nem vezetne ahhoz, hogy mindenki azonnal a bíróságra menne, ez olcsóbb lenne, könnyebb lenne ezt feldolgozni a, a bíróságoknak, és nem kellene ilyenfajta ügyekkel foglalkozniuk. Még egy kérdésem lenne. Az adózási konfliktusok kapcsán Portugáliában tíz éves időszakokkal kell szembenéznünk. Portugáliában van egy olyan program, ahol a békéltetést kell alkalmazni az ilyenfajta fiskális ügyek esetében. A kérdésem az az lenne, hogy az ilyen esetekben ezt nem lehetne alkalmazni. Merci, euh, monsieur. Köszönöm Gyadon úrnak. Rápti asszony a szó. Köszönöm, κυρία Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem vagyok az Ekon szakbizottság tagja, viszont a belső piaci szakbizottság tagja vagyok, amelynek véleményt kell megfogalmaznia a kollektív jogorvoslatról. Az az érzésem, az a benyomásom, hogy a kicsit néha Mm, nem is tudjuk, mit gondoljunk a kollektív jogorvoslatokról. Nem igazán éreztem jól magam, amikor a professzor urat hallottam arról, hogy a kollektív jogorvoslat eszköze kicsit már kiment a divatból előregedett. Szerintem minden eszköznek vannak előnyei attól függően, hogy hogyan használjuk. A perenkívüli vitarendezési mechanizmus egy modern eszköz, ha összevetjük például a professzor úr terminológiájával, amelyet akár a kollektív jogorvoslati eszközzel együtt is lehet használni. Szerintem a perenkívüli vitarendezési mechanizmus, az ADR alkalmazható az olyan helyzetekben, amelyekre utaltunk. Bízom abban, és biztos vagyok abban, hogy a kollektív jogorvoslat eszközét is használhatjuk, mert Európában nem csak nagy vállalatok léteznek, hanem fogyasztók is, és kis és középvállalatok. Egy kérdést szeretnék álmonya úrnak fölad, föltenni. Tudom, hogy a fő szakterülete a versenyjog. Én magam is igen érdeklődöm e terület iránt. Hogyan lehetne ön szerint kombinálni egy horizontális megközelítésben Európában a kettőt? Köszönöm. Schmidt úr az utolsó képviselő, aki szót kért. Senki más nem kér szót? Schmidt úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, kicsit késlekedtem, de talán azért, mert Elfogult vagyok, én a kollektív jogorvoslatot már évek óta támogatom, és ezt valahogy mindig blokkolták valamelyik oldalon. Szerintem ez sajnálatos. Meghallgatva a Business Europe-ot, önök azt mondják, és kiemelik, szerintem a többiek is osztják ezt, itt az egységes piac kompetenciáját kell figyelembe venni, és ezt valamilyen jogi lépés nélkül soha nem tudjuk elérni. A, a, attól félnek, hogy a az egyének, az állampolgárok összefognak. Erre nagyon rossz példák vannak az USA-ban, de én szerintem nagyon jó példák vannak erre, és remélem, hogy ez Európában nem történhet meg, vagyis, hogy lesz erre lehetőség. Az, hogy a különböző erők ezt blokkolták, ez talán azt eredményezi, hogy soha nem lesz teljes az egységes piac. Most megadom a szót a meghallgatás ö, szakértőjének, mivel Philip de Bök úrnak 10 órakor el kell mennie, a Business Europe vezérigazgatója ő. Almunia úr, ha megengedi, akkor Philip de Bücknek adnám meg először a szót azon kérdésekre megválaszolandó, amelyeket önnek tettek föl a biztos úr, és válaszol majd akkor én már nem leszek a teremben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bizottság alelnökének is ezt a lehetőséget. Andreas Schwab természetesen feltett egy kérdést a, amik, arról, amikor kis károkozás van, de nagyon sok ember érintett, és ez a versenyt is érinti. Éppen ezért a kollektív jogorvoslat önt foglalkoztatja. Ez egyébként a verseny és trösztelenes ügyek kezelését megkérdőjelezheti, mert a büntetés a megszerzett profitot is figyelembe veszi, tehát ez már részben kompenzáció, kártérítés. Nem tudom, Monik, az ön ügyének részleteit, de el tudom képzelni azt, hogyha több millió ember fordulna a bírósághoz hasonló esetben, ez bizony mindenki számára nagy károkat okozna. Ami a bankokat illeti, amennyire tudom, már eddig is nagyon sok kollektív jogorvoslatot indítottak bankok ellen főként a 2007-2008-as pénzügyi válság óta. Természetesen ez a nemzeti jogszabályok szerint történt, meglátjuk majd az eredményt. De látjuk, hogy ezek nagyon hosszú eljárások, aztán majd meglátjuk, mi lesz az eredmény, mert a fogyasztóknak is van szerződésük, és rájuk is hárul felelősség. Ami a portugál esetet illeti, ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan nem kellene ezt folytatni. Itt a parlamentben a portugál egy portugál bizottság, a végrehajtás hatékonyságának bizottsága is képviseltette magát elnökével egy parlamenti meghallgatáson nemrégiben, és láttuk, hogy mennyire nehéz ezeket az eljárásokat lefolytatni, és hallottunk a toxikus hatásokról is. Ami pedig a kollektív jogorvoslatot illeti, vagyis hogy az vajon ódivatú már, mi azt mondjuk, hogy jobb az alternatív vitarendezéssel kezdeni, és megnézni, hogy hogyan lehet valóban kártalanítani azokat, akik kártalanításra szorulnak. Schmidt úr, nem félünk attól, hogy az emberek összefognak. Ezt megtehetik, van erre egy sor eljárás. De attól félünk, hogy a csoportos jogorvoslatnak különböző kihatásai lehetnek, visszahatásai. Már az alelnökkel is megbeszéltük a régi bizottságban, és megvoltak a javaslat részletei, ez benne volt a javaslatokban, és csak később ismerték fel a toxikus elemeket. Éppen ezért vonakodunk attól, hogy ezt a rendszert válasszuk. És Éppen azért én amellett vagyok erőteljesen, hogy az alternatív vitarendezéssel kell kezdeni, ami egyébként igen erőteljes elkötelezettséget jelent az üzleti közösség részéről is. Hogyha ezt az elvet védjük, akkor viszont ezt végig kell vinni. Köszönöm. Most pedig a bizottság alelnöke kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy megválaszolom azt a kérdést, amit közvetlenül hozzám intézett Schwab úr. Mik a specifikációi a versenyjognak? Hogyan kapcsoljuk össze a versenyjogi szabályok hatósági jogérvényesítését a magánjogolvaslattal, illetve a jogsértések kárterítésével? Ezekre utaltam már a bevezetőmben. A kompenzáció, a jogolvaslat bekövetkezhet, és ez be is következett számos tagállamunkban, különböző módokon, például egyéni keresetekkel, egyéni vállalatok, amelyek a bíróság elé mentek, mert szerettek volna kompenzációt kapni más cégektől, akik karteleztek, vagy kárt okoztak azért, mert a versenyjogi szabályokat megsértették. Sok esetben ezek az egyéni keresetek, ezek eléggé drágák természetesen a felperes számára, és ezeket csak a cégek tudják benyújtani nagyon érdekes az, hogyha egy egyéni személynek megvan az eszköze, lehetőség arra, hogy egy ilyen fajta, ügyet elindítson. Ez, ez lehetséges akár, de nem ez az átlag. Általában a nagy, nagy cégeknek van meg ez az eszközük, és ők élnek ezzel a joggal. A KKV-k, akik például a kartelezés áldozataival válhattak, vagy akár egyéni személyek, akik áldozatává váltak egy kartelnek, 99%-ban, vagy 99,9%-ban nem rendelkeznek azokkal az eszközökkel, hogy egyenileg lépjenek fel. Tehát a kérdés az az, hogy lehetséges-e megszervezni kollektív kereseteket ezen személyek számára. A hatósági jogérvényesítésnél, amikor megalapítunk egy szabálysértést, annak nem az a célja, hogy az áldozatokat kompenzáljuk. A célkötőzésünk az az, hogy elrettentsünk, elrettentsük azokat, akik szabálysértést követtek el, és részt vettek ebben, és azok e-, esetleg hajlanak arra, hogy megismételjék ezt a szabálysértést. A kompenzáció, a kártérítés nem a mi kezünkben van akkor, amikor döntünk a büntetésekről. Tehát két különböző dologról van szó. A nemzeti tagállamok, a nemzeti jogalkotás más eszközökkel él. Sok esetben, számos esetben, ahogy Hodges professzor is elmondta, volt bizonyos fajta fejlődés, ami amit felfoghatunk úgy is, hogy ez közelít már az Atlanti óceán második, másik felén tapasztalható rendszerhez, viszont a Európában, a mi jogrendszerünkben nem illeszkedik be az, ami az USA-ban működőképes. Pontosan ezért egyrésztről valamilyen fajta elvet kell találnunk a kollektív keresetek számára a versenyok területén és meg kell próbálnunk létrehozni közös elveket EU szinten, és természetesen az egyik ilyen elvnek annak kell lennie, hogy egyértelműen elköteleződünk mindenfajta visszaéléssel szemben, amelyekről tudjuk, hogy léteztek, vagy léteznek az USA rendszerében. Sokkal optimistább vagyok, mint The Book úr. Ő a múltbeli javaslatokra koncentrált, viszont nem a múltbeli javaslatokkal dolgozunk most. Voltak közmeghallgatások, nagyon széleskörű nyilvános meghallgatás volt, közös elveket fogalmaztunk meg a közleményeinkben. Vivian Redding kollégám hasonló meghallgatáson vett részt a Juris szakbizottságban a nyári szünet előtt. Azt mondta ő is, hogy számos biztossal, hogy dolgozunk Dali biztossal, Redding biztossal, és jó magam is azon vagyok, hogy közös elvek jöjjenek létre egy széleskörű nyilvános meghallgatás után. A legtöbb szerepvállaló, kivéve a vállalati közösséget, tehát a legtöbb szereplő egyetértett abban, hogy közös elvekre van szükség még nem döntöttünk arról, hogy mi lesz a következő lépés a kollektív jogavoslat kapcsán. Az Európai Bizottság szintjén, belső szinten döntést hozunk ezen elvekről, ezt majd egy közleményben közreadjuk, és ez a párbeszéd még nem ért véget a bizottságon belül sem, de azután megfogalmazzuk azokat az elveket, amiket eh, majd tagállamok figyelembe vehetnek a jogalkotásuk során, ahogy egy kollégájuk a jelentésében, Léne úr a júri szakbizottságban is elmondta, nem beszélünk még jogi eszközről. Második pontom. A versenyjog specifikációi tehát a áldozatokat szeretnénk kompenzálni, viszont nem csak a kompenzáció kapcsán, a jogoslat kapcsán nem csak a kollektív dolgokra kell koncentrálnunk, viszont a nagy kihívás az az, hogy főként az egyéni keresetekben kérnek kártérítést, vannak bizonyos specifikus dolgok, amikhez kell a jogszabályozás, a szabályozás, viszont ezek nem, most e- ilyen esetben most nem a kollektív jogalkotásról beszélek, hanem a magány jogérvényesítésről a versenyok kapcsán, ahhoz, hogy kompenzálni lehessen az áldozatokat. Mik a releváns elemei ennek? Ezekből néhányat már említettem a bevezetőmben is. Egyet szeretnék kiemelni ezek közül, az információ közeladása, amivel rendelkezünk. Ezek érkezhetnek a kartel vizsgálatok kapcsán a, kor, a, a főtanuktól. Gyakran találkozunk olyan beratokkal, amely, amelyek vagy olyan tanúkkal, akik titkotatás alatt állnak, hogyha azt az információt kapjuk, hogy a fő tanútól származó információt bárkinek közre lehet adni, aki egy magánkeresetet szeretne benyújtani, mielőtt még a kartádöntést elfogadnak, akkor, akkor vesztünk, akkor nem lesz semmilyen fajta fő tanunk, nem lesz koronatanunk, tehát ezt az információt mindenképpen védenünk kell. Van egy nemrégiben hozott bírósági döntés egy német ügyben, a Frederik ügyben, amikor azt mondták ki, hogy itt jogalkotásra van szükség, mert a bíróság azt mondja, hogy tudjuk, hogy van egy elv, hogy védeni kell a dokumentumokat, amit a bizottság kapott meg egy koronatanúttól, viszont nincsen megfelelő jogszabály ezt illetően. Most a bíróság azt hogy legyen itt jogszabály részünkről, beszélhetnék még más kérdésekről is, amely mind az egyéni, mind pedig a kollektív keresetekre vonatkozik, és ami a kompenzációt foglalja magában jogszabályok megsértése kapcsán, versenyjogi szabályok megsértése kapcsán. Tehát ez az a jogalkotás, amiről beszélek, és meg kell várni azt, hogy legyenek elvek a kollektív jogoslatról. Ez év végén, a jövő év elején fog megjelenni, és utána készülhet el a jogszabály tervezet. Ne felejtsék el, hogy az Európai Bizottság nem fogadta, nem fogadott el itt szabályokat 2009-ben. Alternatív vitarendezés. Egyetetek azzal, hogy ez nagyon jó technika, de az én szerint jogi tudásom alapján vannak olyan választókerületek Európában, amit jobban ismerek, de ennek alapján elmondhatom, hogy senki nem mondhatja el egy vállalatnak vagy egy állampolgárnak azt, hogy nem mehet bíróság elé, és nem követelheti a jogait. Vannak eszközök, amelyel késedelmeket, a komplex pereket el lehet kerülni, de az én jogi kultúrámban senkit nem lehet megakadályozni, senkit nem lehet hátráltatni abban, hogy bíróság elé menjen, hogyha szeretne kártérítést kapni. Tehát támogatom az alternatív vitarendezést, de ezt nem tartom az egyetlen megoldásnak. Valószínűleg ez a leggyorsabb módszer, jó módszer és hatékony, de ahogy Goyens asszony is említette, ha nem lehet megállapodást elérni, akkor a potenciális áldozatoknak jók van ahhoz, hogy a bíróság elé menjenek. Ez egyértelmű szerintem. Érkezett egy kérdés, amely nem kötődött ehhez a kérdéskörhöz. Magyarországról szólt ez a kérdés. Ha jól tudom, a jelenlegi vita Magyarországon a hitelekről. Ennek kapcsán két aspektus van, amely szerintem fontos. Egyrésztről a fogyasztóvédelem, az, hogy segítsünk azoknak, akik hitelt vettek fel a múltban. Másrésztről, hogyha nem tévedek, akkor a szabályozók, a felügyelő szervek, a pénzügyi rendszer képesnek kell, hogy legyen arra, hogy időben figyelmeztessen azzal kapcsolatban, hogy ez mekkora kockázatot jelent az állampolgárok számára. Az, hogyha külföldi pénznemben, svájci frankban, jelmi vagy akármilyen veszik fel a hitelt, mert ez gondot jelenthet, nem a banknak jelent ez gondot. A bank utána azt mondja, hogy ön aláírta azt a szerződést, és tartania kell magát ehhez. Tehát egyrészt az egy fogyasztójogi kérdés, másrészt pedig a megfelelő szabályozási felügyeleti szervi kérdés a pénzügyi rendszerben. Ha jól értem, ez nem egy versenyjogi kérdés. Merci beaucoup, euh, monsieur le vice Köszönöm szépen, alelnök úr, hogy ilyen világosan és teljes körűen fogalmazott. Szívből remélem, hogy Reding asszonynal és Dali úrral együtt majd megfontolt, intelligens megoldást sikerül találniuk, hogy az USA-beli visszás megoldásokat sikerüljön elkerülnünk, és a fogyasztókat védjük. Biztos lehet abban, elnök asszony, hogy intelligensen fogunk eljárni, elnök asszony. Köszönöm. Most Bocs professzor úrnak adom meg a szót, hogy a feltett kérdésekre megválaszoljon. Köszönöm, asszonyom. Három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is Schwab úr kérdésére válaszolnék. Több tagállam bevezett a kollektív jogorvoslatot. Az általam elmondott okoknál fogva van technikai kontroll és pénzügyi ösztönző egy, egy nemzeti jogi rendszerben. Sok tagállami modell más és más a kollektív jogorvoslatra, és az eddig indított jogorvoslat esetén a technikai kontroll más és más, a pénzügyi ösztönzők is különböznek. A legtöbb tagállam idegesen reagál arra, hogy a túlzott pereskedést támogassa, és hogyha a pénzügyi ösztönzőket bátorítják, akkor nem csak, ez, azt, ez nem csak azt jelenti, hogy több peres ügylet lesz, hanem nagyon is sok lesz, túlnyomó lesz ezek száma. Meg lehet nézni, tekinteni a kollektív jogorvoslatot Svédországban, az Egyesült Királyságban, másút is, és ezek azt mutatják, ezek a nagy szabás ügyek, hogy túl sokáig tartanak az ügyek. Ez nem meglepetés, mert a legtöbb bírósági rendszer Németország kivételével, ahol igen olcsó és hatékony a pereskedés, viszont kollektív megoldást nem kényszerítenek rá a rendszerre. Viszont más országokban túl hosszú és túl drága az eljárás egyéni esetekben. Úgyhogy nem meglepő, hogy a bíróságok, hogyha nagyon sok lesz a kollektív ügy eset, akkor ezek nagyon is hosszúak lesznek, és drágák, és a fogyasztói és piaci problémákat nem oldják meg. Második, mi az, ami ódivatú, és mi az, ami nem. A kollektív jogorvoslat nem ódivatú, hanem alapvető. A kérdésre ez a, az azonnali válasz, de a kollektív jogorvoslat viszont mégiscsak, mint ösztöndő, már elavult, mire van szükségünk egy integrált rendszerre, ami egy első pillért integrál, a szabályozói kontrollt, egy harmadik pillért, ami a bíróságok képviselnek a kollektív jogorvoslaton keresztül, de nem akarjuk ezeket bátorítani, mert hosszúak és költségesek, figyelembe véve az ügyvédek bevonását. Viszont a középre kell az ADR-t helyezni, alternatív vitarendezést, és új ADR rendszert kellene felépíteni. Nagyon sok tagállamban ez már zajlik a fogyasztói területen, még nem annyira, de a versenytéren, mint hallottam, igen. Az ösztönzés, Gönsz asszony megjegyzését is megerősíti, miért folyamodnak az emberek az ADR-hez. Lehet ezeket az integrált rendszereket felhasználni, amelyek bátorítják és hatékonyá teszik az ADR rendszereket. Ezek a rendszerek olyan szasz, hogy másik megjegyzésre vonatkoznak, hogyha az egyes pillért alkalmazzák a szabályozói rendszert, akkor ez nagyon költséges lesz. Ugyanez a helyzet, hogyha a hármas pillérhez fordulunk, vagy azt alkalmazzuk, a bírósági megoldást, ez is nagyon költséges. Az integrált rendszer trükkje a három pillérrel, vagyis a szabályozók kapnak olyan jogkört, amit talán nem kell alkalmazniuk, de amelyek segítségével a vitát és a megoldást fogják kikényszeríteni, ahogy ez a Dán fogyasztóvédelem esetén történt, vagy ott van a bíróságok felhasználása, de ne odaforduljanak elsőként az ügyvédek, viszont intenzívé teszik az ADR rendszert, a versenyen keresztül, például a verseny és a fogyasztói jogorvoslat esetében már van egy sor eszköz, amit alkalmaznak, és azt kellene itt is alkalmazni a középső pillérben. Kiterjedt kutatást folytatunk a fogyasztói ADR rendszerekben, ezt a jövő húsvétra fogjuk megjelentetni ezt a kutató munkát nagyon sokféle gyakorlatra és tanulságra lehet alapozni itt, és ezek nagy része nem ismeretes még széles körben. A verseny főigazgatóság jelenlegi hozzáállásával gondjaim vannak, mert egyszerűen elválasztja a jogérvényesítési megközelítést, a büntetések elretentés, és feltételezi, hogy a piacra kell hagyni a magán jogorvoslatot, kártérítést, kompenzációt. Hogyha a jogérvényesítési rendszert alkalmazzuk, akkor viszont újra kell értékelni a jogérvényesítési rendszer egészét, és mind a magán, mind a bíróságok általi jogérvényesítést integrálni kell, vagy hatóság általi jogérvényesítést integrálni kell, és nem biztos, hogy kiegyenlítődik a piac. Nincsen garancia arra, hogyha először büntetés szabnak ki, és majd a károkozással, kártérítéssel később foglalkoznak, hogy ez megtörtént-e akkor a profitot elveszítik a, cég, a cégek, és a kártalanítás teljes mértékben megtörténik az egyének számára. Vigyázni kell az egyensúlyra. Egyébként a World Competition-ben olvastam egy hirdetés, ebben egy sor grafikon is van, és megmagyarázza a helyzetet. Vagyis alapvetően a jogérvényesítési politikát kell újra értékelni. Nem szabad ezt csak az elrettentésre alapozni, mert más szektorokban más politikákat vezettek be, és ezek sokkal modernebbek és hatékonyabbak, mint az elretentés, valamint integrált megközelítés kell, nem csak a szabályozói hatóság és a bíróság igénybevétele, és megfelelő ösztönzők kellenek arra, hogy teljes körű hatékony eredményeket érjünk el. Köszönöm, Goyens asszony. Csak egy általános pontom lenne. Többször hallottam ma azt, hogy a kollektív jogorvoslat jövelné jogviták számát. Azonban ez egy rossz perspektíva, mert ez azt jelenti, hogy biztosak vagyunk abban, hogy az egyéni áldozatok nem mennek bíróságra. Viszont ez nem helyes. A megfelelő kollektív jogorvoslat igazából csökkenti a jogi viták számát, mert összeesíteni lehet az eseteket, és csak egy bíróság kezelné a több panaszt. Vannak hasonló esetek, tehát így, így egy szakértő elég lenne a több szakértő helyett. De Franciaországban a rend... mediátorok esetében, vagy a, például Magyarország esetében több száz ezer család van, aki kárt szenvedett, viszont mindenki gondolja, hogy senki nem fog bíróságra menni, viszont ez nem egy megfelelő jogi eljárás, a megfelelő jogi rendszernek mindenki számára kártérítést kell adniuk. Úgy gondolom, hogy ezt csapatosan teszik meg, a sokkal hasznosabb a jogi rendszer számára. A portugál példa. Szeretném, hogyha valaki megmondaná Debuk úrnak, hogy a mi perspektívánkból a portugál rendszer a lehető legjobb rendszer az egész Európai Unióban, mert ez egy nagyon kreatív, nagyon igazságos rendszer, és jól működik. Nem eh, vezetett semmilyen fajta csődjéhez egyetlen egy cégnek sem, már több évtizeddel létezik ez a rendszer, és eh, akár 20-22 eset is eh, előfordulhat. Tehát nagyon kreatív volt ez, tehát ez egy válasz más Fábúr kérdésére is, mit lehet tenni a kis kártérítés esetében, hogyha nem tudják bizonyítani a az állampolgárok azt, hogy jogázottá váltak. Például volt egy telekom eset, ahol túlszámlázták a hívásokat, és a, a fogyasztóknak nehéz volt bizonyítani azt, hogy ők mikor telefonáltak, és a bíróság arról döntött, hogy az adott cég minden ügyfele számos hétvége alatt ingyen hívásokat kaphat. Tehát ez egyfajta kompenzálása volt az áldozatoknak, anélkül, hogy, hogy túlzásba vinnénk ezt. Úgy gondolom, hogy nehéz számszerűsíteni az egyéni áldozatokat és a kompenzációt, és ehhez kellene egy olyan lehetőség, hogy legyen egy globális kompenzáció, és ezt nem lehet transferálni az állami költségvetésre, mert akkor megvan a veszély arra, hogy ezzel a bankokat segítik meg, esetleg, hogyha azok nehézségbe kerülnek, ezt inkább egy alapba kellene helyezni, és ez az alap majd finanszírozhatnak később a kollektív jogorvoslati kereseteket, a jövőben ez egy lehetséges rendszer lenni. Ami a magyar esetet illeti, úgy vélem, hogy ez valóban nem versenyjogi kérdés, viszont itt valóban a kollektív jogavaslatról van szó. Itt különböző esetekben különböző tagállamokban lehetne ilyen jogosítékesletet azonosítani. Ez megfelel a mi kérésünknek, tehát azon ártok számára lehetővé kell tenni azt, hogy kollektívan felépjenek a bíróság előtt. Köszönöm, asszonyom. Biztos úr, esetleg professzor úrnak válaszként és zárszóban összefoglalná a hallottakat? Köszönöm, Mona. Köszönöm. Gyors választ szeretnék adni Hedges professzor álláspontjával kapcsolatosan és ötleteivel kapcsolatosan, vagyis a verseny főigazgatóság attitűdjéről is szólt. Ez nem a főigazgatóság érintett itt, az Európai Bizottság normál, szabályszerű módon alkalmazza a szerződéseket. Szerintem adekvát kapcsolatot kell létrehozni a versenyszabályok hatóság általi érvényesítése és a magán egyéni vagy kollektív jogorvoslat között, tehát ezeket össze kell kapcsolni. Ez nem LK kérdés, vagy nem könnyű kérdés ez, és a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos viták során feltett kérdések mind ezzel függnek össze, vagyis hogyan lehet a magán jellegű jogorvoslatot és a hatósági jogérvényesítést összekötném. Az én álláspontom, az Európai Bizottság álláspontja az, hogy elismerve a, azt a kihívást, hogy kompenzációt, kártalanítást kell biztosítani, ha versenyszabályait megszegik, és az áldozatoknak lehetővé kell tenni, hogy kompenzálják őket. Ezt viszont nem lehet arra alkalmazni, hogy a verseny joghatóság hatóság elleni jogérvényesítésére használják, vagyis nem lehet a bizottság eszközeit gyengíteni arra vonatkozóan, hogy megkapja a szükséges információkat a nyomozás, a vizsgálat számára, és a lehető legjobb és leghatékonyabb döntést hozza meg. Nem csak büntetni szükséges a jogsértőket, hanem el kell rettenteni azokat, akik kísértést éreznek arra, hogy megszegik a szabályokat. Az elrettentés nagyon fontos. Az országúton megyünk az autónkkal, és 120 km a sebesség korlátozás, akkor a, itt az elrettentés, hogy ne sértsék meg a közúti szabályokat, igen fontos. Lehet kompenzáció, kártalanítás, hogyha baleset van, lehet vitatkozni a baleset helyszínelőkkel és a biztosítókkal, de a hatósági jogérvényesítés terén az elretentés fontos. ADR támogatom, de mi az, amit nem tudok megérteni? Azok álláspontja, akik azt mondták, hogy az ADR le van szükség, és a bíróságokra nem, mert az ADR azon lehetőség nélkül, hogy a bírósághoz fordulhassanak, ez kiegyensúlyozatlan és nem egyenlőséget adó ADR rendszer. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, és köszönöm a ö, igen értékes előadásokat, amelyek felvilágosítottak minket, és még felvilágosultabb leszünk, tabbak leszünk ezen meghallgatást követően, és a parlamentünk majd döntéseket remélem jó döntéseket hozhat. Hogy aztán intelligens lesz-e, azt majd elnök úr tudja megmondani. A módosítók benyújtása 17 óráig szeptember 26-án történhet meg, a módosítók megvitatása október 11-én kerül sorra. Itt az Ekonban október 17-én szavazunk, és a decemberi Strasburgi plenárison kerül majd sorra a végső szavazás. Most tovább folytatjuk a napi rendünket. Ma igazi sztárunk, András Schwab kollégánk, nem is tudom, most éppen az összes dossziét lefedi, és úgymond tröszt helyzet alakult ki, de hát végül is most András Schwabé lesz újra a szó. Akkor most az éves jelentés az EU versenypolitikájáról a témánk, az előadó Andreas Schwab. Azonnal meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kedves szavakat, de hát kedves Jean-Paul, már most biztosítatok mindenkit arról, hogy a éves jelentés a versenyképesség kapcsán 2010-ben nem fog szólni a Sixpackről, a hatos csomagról, vagy bármilyen más jelentésről, de azért köszönöm szépen előre is a virágokat, de hát nagyon gyorsan azok elhervadnak. A versenyképességi jelentésről beszélünk, és Almónia biztos úr már utalt arra, hogy a jelentést már az évben elfogadták, és a parlamentben a jelentés elfogadása, amely nem kötelező érvényű, illetve a bizottság közlemények között gyakran két év is eltelik. Azt döntöttünk az elnyék jelentéstevőkről, hogy a lehető leggyorsabban el kell végezni ezt a feladatot, hogy a bizottság munkájára re- reagálhassunk. Három terület nagyon fontos az éves jelentésben. Az egyik az ellenőrzött állami segítségnyújtása a bizottság által, a második a kartáljog, a harmadik pedig a, jog, a versenyjogi párbeszéd az Európai Bizottsággal. A támogatás ellenőrzése kapcsán az Európai Bizottság magára vállalja a felügyeletet a banki szektor támogatása kapcsán, és üdvözöltük azt, hogy az Európai Bizottság bejelentette azt, hogy lesznek bizonyos mentés intézkedések és irányelvek ezt illetően, annak érdekében, hogy az állampolgárok, erről már korábban utaltunk, az állampolgárok biztatnak abban, hogy valóban azzal a célral fektették be a bankokba a pénzt, hogy valóban teljesítőképesek legyenek, és valóban hitelképes bankok jöjjenek létre. Másodszorban ez az ideiglenes rendszer, ami az állami támogatásoknál érvényes, ez nagyon fontos a krízis idején, de szempontunkból nem mehet ez sem ellenőrizetlenül tovább. Dönteni kell arról, hogy a tagállamok, amikor segítséget nyújtanak a különböző cégnek, az mikor fog véget érni, és hogyan lehet értékelni ezeket a támogatásokat, ez egy kérdés. Harmadsorban a karteljog, itt főként a csoportos panaszok, kollektív jogorvoslat kapcsán már minden lényeges elhangzott, nem is akarok semmit mondani. Csak visszautalnék arra, amit Hodges úr mondott, arra utalt, hogy elvben van első oszlopként a hatósági jogérvényesítés, harmadik oszlopként pedig a kártérítés megítélése a kartelkárosultaknak, a középen pedig hiányzik egy elem, ami a fogyasztók, vagy akár a károsult cégek számára bürokrácia nélkül gyorsan elérhető lenne, és a versenyjogi jelentésben, a tervezetemben is felvettem ezt, vagyis azt, hogy a bizottság már az elrettentő intézkedések meghatározása előtt az, illet, az illető kartelt cégeknek megadja a lehetőséget arra, hogy felkeressék a károsultakat és kárterítsék őket. Megadják a kártérítést nekik. Ezt nagyon hasznosnak tartom, ez sokkal kedvezőbb és hatékonyabb mód lenne, mint hogy a bíróság előtt létrejöjjön egy per. Ez egy nagyon fontos pont. Másodszorban az is nagyon fontos, hogy ebben a jelentésben azt javasoljuk, hogy az 1-2003-as rendelet esetében egyértelmű fogalmazást adjunk azzal kapcsolatban, hogy az új elvek alapján hogyan fognak bekövetkezni a büntetések. Vannak további javaslatok, amiket a 1 per 2003-as rendelet módosításában szívesen látnánk. Például hogyan tudjuk megválaszolni azt, hogy egyre több vállalat felteszi ezt a kérdést, hogy hogyan néz ki az Európai Bizottság büntetés, hogyan tudjuk ezt kifizetni, és mi történik akkor, hogyha nem képesek fizetni ezek a cégek, vagy nem akarnak cégnek. Tehát főként a válság idején a büntetési szankciói a bizottságok nem, nem találtak meg a megfelelő utakat, hiszen gyakran előfordul az a kérdés, hogy nem képesek megfizetni ezeket a bírságokat a cégek. Vannak további kérdések, amik, amiket most nem szeretnék itt felsorolni a kartályok kapcsán, viszont a nemzetközi együttműködés ezen a területen, amit az Európai Bizottság nagyon sikeresen folytat, ez nagyon fontos, hiszen hogyha egy USA beli cég itt kap büntetést, akkor itt megfelelő rendelkezésre van szükség. Kínával is ilyen párbeszédet kell folytatni, és Svájc mellett lakóként örülök annak, hogy, a, hogy Svájc is részt vesz ebben a versenyjogi párbeszédben, mert továbbra is az a helyzet, hogy az európai kartajogot csak korlátozottan lehet alkalmazni Svájcban, mert ott az Európai Bizottság nem tud olyan rugalmasan fellépni, és ez egy versenyhátrányt jelenthet a Svájcon kívüli vállalatoknak, viszont a Svájcon belüli vállalatoknak ez verseny előnyt jelenthet. Energia területén az Energia 2020-as stratégiát jobban meg kell vizsgálni, és ezzel zárul a jogi rész. Végezetül a versenyjogi párbeszéd, ez nem egy olyan ö, téma, amivel nagy babérhora lehet törni. A versenyjogi párbeszéd, a versenyfőigazgatóság, illetve a Munió részéről nagyon konstruktívan zajlott. Örülök annak, hogy van egy ö, task force ö, versenyjog kapcsán, Italiana főigazgatóval is beszéltünk, Almónia alelnök úrral is találkoztunk az elmúlt héten, tehát ez a fajta eszmecsere nagyon jól működik, viszont ezt az eszmecserét szeretnénk célzottabbá tenni, ehhez benyújtottunk módosítókat is, illetve ez a jelentéshez, ehhez az éves jelentéshez, és szeretnénk, hogyha főként a fő területekre fókuszálnánk, és ugyanakkor a nagyon fontos eh, területeket eh, sokkal jobban eh, áttekintenénk a bizottsággal. A parlamentnek ugyanis tudnia kell, és Szofint Feldre tekintek, aki ezt gyakran említi, tehát, hogy nagyon fontos tudnunk azt, hogy, hogy itt nem vagyunk társjogalkotók a versenyok területén. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a kedves kollégák mit tudnak erről elmondani. Köszönöm a figyelmüket, és főként az árnyékjelentés tevők munkáját köszönöm. Köszönöm szépen, előadó úr. Egy árnyék előadónk, Sophie, itt van, azonnal megadom neki, mint első károsultnak vagy áldozatnak a szót, aztán pedig Cémer asszonyi lesz a szó. Tessék, Sophie. I can be very... Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Nem csak azért, mert sajnálatomra nagyon későn érkeztem, és a délelőtti meghallgatásról lemaradtam, mert három órán keresztül belekeveredtem egy közlekedési dugóba, mert ha jól tudom, a hulladék kezelők vagy gyűjtők sztrájkolnak férfiak és nők, tehát a szemét eltakarítók, de az elnök mondja, hogy nagyon sok dugó volt ma Brüsszelben. Mindenképpen üdvözlöm Schwab úr kitűnő jelentését. Az elmúlt években több váltás volt, vagyis több árnyék jelentéstevő és jelentéstevő dolgozott ezen a témán. Ez azt jelenti, hogy az egyetértés igen magasfokú. Ha lesznek módosítások, ezek csak kis kiegészítések lesznek, és nem alapvető változásokra vonatkoznak. Utolsó megjegyzése az Európai Parlament szerepe. Igen, tudjuk, hogy most társjogalkotók vagyunk, de ahogy, de ebben az esetben nem. Viszont az Európai Bizottság politikai felelőssége a jó együttműködés formájában mindenki számára hasznos lesz, és az elszámoltathatósága. Ez nem eh, forradalmi újítás, hanem ez csak a az Almunia biztosan való véleménycseréjénk hivatalossá tétele lehet. Mindenképpen szükség van több feedbackre, visszacsatolásra az éves jelentéseink esetén, és ez több lehetőséget ad majd számunkra, hogy valóban ezt mit cseréljünk és válaszokat kapjunk az Európai Bizottságtól. Köszönöm, Swinburne asszony. Az elnyek jelentéstevőm az elnökök érdekezletén van, nem tudom, hogy pár percet tudnánk-e várni rá esetleg. Eliza. Eliza, várunk még akkor. Köszönöm szépen, Gozesz úr. Én eh, SND eh, árnyék előadója nevében és képviselőként kérek szót. He's the shadow rapporteur, he can't be... Peter Skinner az árnyék jelentéstevő, itt nem tud ma jelen lenni, elnézést kér, és ahogy jelezte a múlt héten, üdvözli Schwab úr munkáját. Várakozással tekint az önnel való együttműködés elébe. Két dolgot szeretne kiemelni. Ezeket tüzetesebben meg kellene vizsgálni. Az egyiket már ön ismertette, említette, vagyis az a szóhaj, hogy ellenőrizzék, hogyan nyújtanak a bankoknak állami támogatást. A pénzügyi szabályozói légkört kell javítani, és a bizottság új reformokkal és esetjoggal kívánja gazdagítani mindezt. Második megjegyzése Péternek a versenypolitika érvényesítése, jogérvényesítés. Itt Péter úgy látja, hogy az engedékenységi program az egyik eszköz, a verseny főigazgatóságnak ezt át kellene vizsgálnia, mégpedig azt, hogy hogyan kezel a trösztelenes esetekben különböző vállalkozásokat. Ahogy a biztos úr mondta, az engedékenységi program bátorítja a, azokat, akik riasztanak vészhelyzetben, és a versenyfőigazgatóság szabályait is befolyásolja. Szeretne Peter önnel szorosan együttműködni. Most képviselőként a saját véleményemet is elmondanám. Kiemelném, a bankszektort, mert szerintem igen nehéz eh, lesz eh, a harmonizált kontrollt végrehajtani, vagyis beavatkozásról a bankok világába, hogyha mi a határon túlnyúló bankcsödökkel kapcsolatos eh, jogszabályokat meg akarjuk valósítani, várjuk a jogi szabályt a biztonstól, de valóban valamit szólni kell, vagyis a politikai akaratot bátorítani kell, legyen egy közös elképzelésünk a bankcsődök esetére, a bankok és a kormányok közötti összefonódásokkal is foglalkozni kell. Kérjük a bizottságot, hogy egy európai jellegű joganyagot dolgozzon ki erről. Második megjegyzésem a hitelminősítő ügynökségekre vonatkozik. Ami a piaci versenyt illeti, a hitelminősítő ügynökségek területe az a terület, ahol valóban hiányzik a verseny. Nem csak európai hitelminősítőket kérek, ennél többre van szükség, nem is tudom, hogy ez mit jelentene. Szeretném ismerni a kollégák véleményét a bizottságot meg kellene kérni arra, hogy végezzen kutatást, vizsgálatot erről a piacról, hiszen ez egyre fontosabbá válik, és három vállalkozás tartja ellenőrzés alatt a, és kezében a piacot. Ezt a kérdést szerettem volna föltenni önöknek, de mert nem lehet ezeket a kérdéseket figyelmen kívül hagyni, hiszen a versenyel kapcsolatos jelentés erre módot is ad. Köszönöm. Lambert úr most érkezett, árnyék jelentéstevő szeretne hozzászólni? Nem tudom, hogy hozzá kíván-e szólni. Kívánok szólni, hát újra ismételjük magunkat. Két év után már most belefáradtam, hogy mindig szajkózunk ugyanazokat a dolgokat. Elnök úr, a korral majd meglátod, nem így lesz ez. Válasz? The point of the... Tényleg azon gondolkodom, hogy mi a lényeg ennek az egésznek, csak megismétlem néhány dolgot, amit már hallhattunk. Természetesen szembe kell néznünk a gazdaság és főként a bankrendszer gyengeségével, és még rászorul az állami segítségre, és három pontot szeretnék kiemelni. Az első az az, hogy a speciális támogatást a bankok számára ezt kiegészítik, kiterjesztik, és jól lenne, hogyha a bizottság szigorúbb felteleket szabna az ilyenfajta állami támogatások számára, és kellene használni a bankok gyengeségét arra, hogy visszateljenek ahhoz, ami az igazi feladatuk, ami nem más, mint a megtakarítások begyűjtése és a valós gazdaságnak adott hitelek. Úgy gondoljuk, hogy még mindig van javítási lehetőség a versenyjogi főigazgatóság szempontjából, hogy ezt lehessen segíteni. Második pontom. Annak ellenére, hogy már gyakran említettük azt, hogy az átmeneti segítség, amit az EKB ad likviditás szempontjából a bankrendszernek, és most nem kérdejelezzük meg ennek a szükségességét, hiszen a, az LKB e az egyetlen ilyen szerv, ami ezt megteheti, ezt tudja megteremteni a pénzügyi szektor stabilitását, viszont tudjuk azt is, hogy ez piaci zavarokat, torzulásokat okozhat. És hogyha nem következtetünk arra, hogy az EKB rövid távú intézkedései ezt teszik, mégis meg kellene vizsgálni azt, hogy amit az EKB tesz, az lehet, hogy a piacot torzítja azáltal, hogy a rosszul vezetett pénzügyi intézményeknek pénzt ad, és azok a jól vezetett pénzügyi intézetek, amik, akik nem szorulnak az EKB segítségére, azok hátrányba kerülnek. Vannak olyan bankok, és most már erre tekintek, mert a legtöbb bank, amit jól kezelnek, azok flamand kis bankok, amik családi alapon működnek, és soha nem kellett nekik az LKB-hoz e folyamodniuk likviditásuk, mert nagyon jól vezetik őket. A nagy versenytársaik lehetőséggel rendelkeznek, hogy az EKB-hoz menjenek, és megkapják a korlátozatlan likviditás szinte ingyen, akkor ez versenyhátrányt teremt a kicsik számára, és ez nem igazán tetszik nekem. Tehát legalább azt kérhetnénk a DJ Comptól, hogy ezt vizsgálja ki, nézzék meg a tényeket, elemezzék azt, hogy mi történik, és nézzék meg, hogy ennek milyen piaci hatása van. Nem azért, hogy az EKB-t ebben megakadályozzák, hanem legalább dokumentálják, és képesek legyenek majd egyszer elszámoltatni nem csak az ekb t hanem a nagy bankokat is. Harmadik pont. Meg kell kérni a DJ Kompot arra, hogy nézzék meg, hogy milyen lehetséges manipulációi vannak a bankok közötti piac kamatjainak. Amit láthatunk most, azt nem egyfajta manipuláció okozza a nagy szereplők által, ők nem tudják befolyásolni a piac árait, ár rögzítését, ezért a bizottságnak ezt meg kellene vizsgálni, mit történik. Hámacsorban számos módosítás kapcsán úgy gondoljuk, hogy többet kellene tenni. Természetesen az energia az egyik olyan terület, ahol egyértelmű az, hogy oligopóliumokkal kell szembenézni. például Németország itt egy jó példa lehet, Belgiumban nagyon rossz a helyzet, nálunk uh, itt egy szereplő van a piacon, amely uralja a piac nagy részét. Gunnar nincs itt, de szerintem a nem azt szeretnénk, hogy legyen egyfajta privát monopólium. Mi versenyképes piacot szerettünk volna az energia kapcsán, de ez nem jött létre, tehát itt többet kell tennünk. A számítógépes piacok, az IT piacok szerep, illetve ezek versenyképessége az élelmiszer kiskereskedelem kapcsán nagyon koncentrálnunk kell arra, és aggájaink vannak amiatt, hogy vannak nagy cégek mind az ellátói lánc elején, mind pedig a kereskedelői végén. Azt látjuk, hogy a kis beszállítókat nyomják a nagyobb ellátók, és azt is láthatjuk, hogy a, a lánc végén a kis kereskedőket pedig a nagyobb láncok nyomják. Tehát itt, itt is sokkal ellenállóbb gazdaságra lenne szükség, többet kellene itt tennünk, és ezért itt vizsgálatra van szükség. Az Európai Bizottság mindig azt mondta, hogy ha ezt el akarjuk végezni, akkor ezt nem fogjuk bejelenteni, viszont már két év telt el, és nem látom a meglepetést, szeretném ezt a meglepetést már egyszer látni, lehet, hogy ez akkor fog bekövetkezni, amikor eleve van nagy dolog van aznap, és ne, senki nem veszi ezt észre. Nos, mindenképpen lesznek módosítók ebbe az irányba, de kedves kollégák, nem vagyok abban biztos, hogy ennek bármilyen ö, értelme lenne. Merci. Köszönöm szépen. Epping úr. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok Schwab úrnak a munkájához. Támogatom a legtöbb elemet, amelyet a jelentés tervezetben felvetett, és néhány módosítással érnék, hogy még jobbá tegyem a jelentést. Ma két megjegyzést tennék, egy pozitív megjegyzést. 40 éve jelent meg a bizottság versenyjelentése, viszont az állami támogatási rendszerrel kapcsolatosan nem túl pozitív a véleményem. Ami az évfordulót illeti a versenyjelentést, a verseny, ha megszűnne, akkor a tőke, az áru szabad mozgása veszélyeztetve lenne, hiszen ez a, az alap a verseny során. A, éppen ezért az akadályokat az előtte lévő akadályokat fel kell számolni. Gazdasági elemzésre van szükség az akadályok elhárítására, és remélem, hogy ez a jövőben folytatódik. Az IMF és újonnan ki nevezett elnöke egy hónappal ezelőtt az EU bankokkal kapcsolatosan riasztott, az EU gyorsan megnyugtatott bennünket. Két nappal ezelőtt az EU tisztviselők szerint az európai bankok sokkal jobban tőkésítettek, mint voltak két évvel ezelőtt, viszont Almunia biztos azt mondta, hogy a legtöbb bankot újra kell tőkésítenie. A válság miatt 2008-2009-ben az állami támogatásra nézve szabályokat foganatosítottak. Az éves 2009-es versenyjelentésben az EP világosan hangot adott aggodalmának. Az időleges intézkedések lehet, hogy nem is lesznek majd idéglenesek. A parlament hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az időleges intézkedéseket minél gyorsabban le kell állítani. Most az állami támogatási rendszer folytatódik, és ezt is valaha idéglenesnek szántak, tehát semmi sem új végleges, mint az idégleges, ahogy ezt elnök úr látja, a politikában ennek más a jelentése. Köszönöm, igen, az biztos, hogy az idéglenes néha nagyon sokáig tart. Schwab úr lezárja. Elnök úr, köszönöm. Mivel most családi körben vagyunk, Filip, nem osztom a véleményedet. Minden évben a kollégák ezzel a jelentéssel foglalkoznak. Szerintem ez nem unalmas, és végül is, ha ezt mondjuk, akkor ez felhívása a bizottság számára, hogy ezt dobjuk ki, ezt az egész jelentést. Ha nem volt eddig olyan fontos, ez a mi hibánk volt. Jobbat is tudunk teljesíteni, és én meggyőződ, beszéltem arról, hogy jobbra is képesek vagyunk. Almunia biztos nagy problémát lát a Hagyis professzor kritikáját, javaslatát illetően, de ezt még senki nem vetette föl. Ebben a jelentésben viszont én azt mondom, hogy a bizottságnak könnyebbé kell tennie a fogyasztók számára, hogy kompenzációt kapjanak, és először is az adl t kell alkalmazni. Almónia ellene van, tehát azt jelenti, hogy ezzel a jelentéssel mégiscsak hatást tudunk gyakorolni. Állami támogatás, nincs túl sok megjegyzésem, de ez érdekel engem, problémás területről van szó, nem értékelem ezt alul, de ha az ön gondolatát követjük, önnel kezdem, hogyha az ECB-t, az EKB-t itt bevonjuk, és megnézzük, hogy a nagy bankoknak milyen támogatást nyújt, akkor a koordinátorokat meg kell kérni arra, hogy saját kezdeményezésű jelentéssel érjenek. Ugyanezt szeretném mondani a bankközi kamatlábakra is. Majd ha a második témára áttérünk, az kiderül, hogy ez nem annyira hasznos. Köszönöm a pozitív hozzájárulás. Sok tendőnk van. Kiemelem, hogy a jelentés Carter területe is fontos. Úgy gondolom, hogy mielőtt véglegesítjük a dokumentumot, meg kell beszélnünk még dolgokat. A kollektív jogorvoslattal hogy lehetne foglalkozni, hogy segíteni ezt egy eszköz, amelyet a bizottság nyújtana azok, akik a kártelbe benne vannak, vagy voltak, először fizetnék a kártérítést, ha negatív hatáson, majd pedig a büntetést csak a végén véglegesítenék. Az elrettentést illetően a bizottság véleménye, és vajon ez rugalmas-e? Igen, ezt jogilag nem jelentetjük ki, de mégis politikailag ez fontos elem lenne. Másodszorban, ami az összes többi területet illeti, Nyitott vagyok, köszönöm a megjegyzéseket. Sophie több együttműködést kér a bizottsággal. Az intézményközi megállapodásról beszélt, ez emellett van, de szerintem még ettől távol vagyunk, ez nem a parlament hibájából van, de meg kellene nézni, hogy milyen konkrét javaslatokkal állhatnánk elő információt kapunk a bizottságtól, de sokszor ez a parlament eh, dokumentumainak olvasztó tégejében elvész. Szerintem hasznos volt ez a vita, de hogyha a struktúrát egy kicsit megjavítjuk, megváltoztatjuk, akkor jobb lesz ez a jelentés. Várom a támogatást. Köszönöm. Köszönöm, előadó úr. Valaki szeretne a válaszadás jogával élni esetleg, mindenki egyetért, nagyszerű. Akkor időben egy kicsit előre is vagyunk a napirendünkhöz képest. A következő jelentés ugyanis 11.30-ra e, írtuk ki, a szavazást pedig a 11.45-re, úgyhogy mivel az előadónk nincs még jelen, 11.30-ig az ülést felfüggesztem. A. elfelejtettem elmondani, hogy a módosítókat szeptember 30-ig 17 óráig lehet benyújtani, a módosítók megvitatása október 17-én kerül sor, az Ekonban október 22-én szavazunk, plenárison pedig a decemberi második ö, ö, plenárisunkon 11.30-ig felfüggesztem az ülést.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

Köszönöm. Kedves kollégáim, folytatjuk az ülést. Elnézést kérek, de azt hittem, hogy Astrid visszatér 11.30-tól, és nem én leszek az elnök, így nem is igazán stresszeltem, de elnézést ezért. A 11.45-ös szavazást megelőzően egy kis eszmecserét folytatunk a sport európai dimenziójáról készült jelentésről. Bukhát Pálc barátunk most a bizottság egy küldöttségével Washingtonba utazott, így most kollégája Szája kolléga fog, ö, kolléga nő fog beszámolni a jelentésről. Köszönöm szépen, megpróbálok nagyon rövid lenni. Balc úr szeretnek köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek és mindenkinek, aki módosítót nyújtott be a véleménytervezethez. Ezek a módosítók nagyon jól hozzájárulnak a vélemény teljességéhez. Szeretnék eh, kiemelni egy szóbeli módosítást, amely benne van a szavazó listában is, illetve négy darab ilyen szóbeli módosító van, a nyolcas eh, módosítótól a 20 ezek jobban megfogalmazzák a tényeket, mint az eredetiek. Remélhetőleg ezeket el tudjuk fogadni. A 9-es és a 17-es módosítókban elismerjük azt a tényt, hogy néhány tagállamban állam monopólium valósul meg a szerencsejáték kapcsán. Az azok az állami szereplők, akik a sportot támogatják, ahogy az a 9-es morsóban is áll, itt nem tagadjuk azt a jogot, hogy kompenzálják a sportszervezeket a szerencse játékkal foglalkozók, viszont az másképp szokott történni a valóságban. Ezek még mindig nyitva állnak a szavazás szempontjából, és nagyon reménykedek abban, hogy ezeket a szóbeli módosítókat el tudjuk fogadni. Köszönöm, asszonyom. Vannak-e megjegyzések? Nincs. Akkor valony 11.45-öt megvárjuk, asszonyom, vagy nem, azonnal a jelentéséről szóló szavazást megkezdhetjük. Kérem, bocsássanak meg a hiszen első alkalommal ér ez a felkérés, remélem majd megfelelek a kihívásnak. Balc úr jelentéséről ami az egyes bevezető részt, egyes módosító mellette elfogadtuk. Kettes módosítás, amely kompatibilis az egyessel, ellene mellette tartózkodik elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Eredeti szöveg az egyes bekezdésnél mellette elfogadva. Hatos módosító mellette ellene Elfogad, el, elfogadtuk. Hetes módosító mellette elfogadva. Szóbeli módosító a nyolcas módosítóhoz a jelentéstevő tollából mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kettő a bekezdés a kilences módosító szóbeli mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ezt követően 18-as módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 19-es módosító mellette Jaj, egy oldalt kifelejtettem, köszönöm a segítséget, túlzottan szerettem volna gyorsítani, de összeragadtak az oldalak, úgyhogy visszatérünk most a hármas bekezdésre, Második oldalra térjünk vissza. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes bekezdés mellette ellene elfogadva. Tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik elfogadva. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 15-ös kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 16-os kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Aztán pedig blogban szavazzunk. Az egészről? senki nincs ellene, akkor blokkban szavazunk a, tiz, a, a hetes bekezdéstől a 27-es módosítóig mellette ellene tartózkodik olimpiai érmet érdemelez, akkor a teljes szövegről, így módosított szövegről mellette ellene tartózkodik, nem látok, elfogadtuk, egyhangulag. Gratulálunk Belc úrnak! Átérünk a Keze úr jelentéséről szóló szavazásra a öm, héja jövőjéről. Igyekszem az oldalakat egyesével kezelni. Subheading 1, mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Aztán Tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. A többiek okafogyottá válnak, így a 12-es módosítóhoz. Mellette itt a jelentéstevő szóbeli módosítójával együtt mellette 12-esnek. Ellene tartózkodik. Elnézést, valóban én igazán a néppártot nem igazán látom innen, tehát a 13-as módosító kompatibilis a 12-vel, mellette ellene tartózkodik. 14-es, mellette ellene elutasítottuk. Kettes bekezdés mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodik elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os módosító ellene, ellene tartózkodik, elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, ellene, mellette, ellene, uh-huh. Ez mellette volt, akkor elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes módosító. Itt a közlekedési szakbizottság véleménye mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kompatibilis a 16-os. Imkó vélemény mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tízes. Transport, vélemény mellette, ellene, elfogadva. Á, nem, elutasítva, javítja magát az elnök. 27-es mellette, ellene, á, nem, 24-es javítja magát újra az elnök, új mandátumra lesz szükségem, hogy korrekten csináljam a dolgomat. 24-es mellette ellene elfogadva. Úgy tűnik nekem. A liberálisok is mellette szavaztak? Nem? Akkor ellenőrizzük. kártyával szavazunk, szavazó kártyával, és így ellenőrzzük, ha egyáltalán a saját kártyámat, szavazókártyámat megtalálom. Akkor megnyitom a szavazást. Most melyikről is? A 24-es módosítóról, ugye világos? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-ből 18-an mellette, 13-an ellene elfogadtuk. A 25-ös kompatibilitás a 24-essel elnézést. Úgy tűnik, hogy a 4-es trannál ugyanígy elutasítottuk, mint a 10-esnél, ellenőrizzük, jó? Mert te azt mondtad, hogy elfogadtuk. Sajnálom, de én a nagyöregeket tiszteletben tartom. Vagy túl későn mondtam, vagy újra szavazunk, persze szavazzunk, akkor ellenőrizzük elektromosan is a négyes, tran négyes módosítót. Elektronikusan a négyesről van tehát szó. Itt a közlekedési szakbizottság véleményéről van szó. Kérem gyorsabban reagáljanak, hogyha hibáztam, hiszen én csak ideiglenesen töltöm be e megtisztelő feladatot. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 12-en ellene, Ankor úr jól látta. Ugye? Nem tévedett? Tudják, ő közgazdász, és a dolgok túl komolyak, hogy most a közgazdászokra hagyatkozhassunk. Majd a következő italt én fizetem, mondja az úr. Elnézést, de ne zavarjanak meg, most a 25-ösre térünk vissza, mellette, ellene, elutasítottuk. 26-os, mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elutasítva. 28-as mellette, ellene, elutasítva. 29-es a jelentéstevő szóbeli módosítójával mellette, a szóbelit megszavazzuk külön? A szóbeli mellett ki van, ellene? Ellene ki van? Most mellette vagy ellene? Ez meg kellene ebben állapodni, mint Franciaországban a belügyekben. Meg kellene állapodni. A szóbeli mellett kiszavaz, fiatalember. Ellene? Nem mi ellene vagyunk a szóbeli módosítónak. Elnök, azt mondták, hogy a szóbeli módosítót szavazzuk meg. Ki van mellette akkor a szóbeli módosítónak? Ellene van annak, hogy a módosítóról külön szavazzunk, Béres asszony? Nem, mi a módos, szóbeli módosító ellen vagyunk, és hogyha ellene vagyunk, akkor nem szavazhatunk róla. Elnök. Aha, tehát a szóbeli módosító ellen vannak, akkor ez nem ugyanazt jelenti, mintha ellene szavaznának. Szerintem itt két dologról beszélünk, tehát, hogyha ellenzik, akkor a szöveget a szóbeli módosító nélkül szavazzuk meg, mellette ki van, szóbeli módosító nélkül, elfogadtuk. Ezt követően a 20-as okafogyottá válik, e kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Hetes bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik elfogadva, F kompromisszum mellette, elfogadva, elfogadva, G kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 39-es módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 40-es kompatibilis mellette ellene tartózkodik elfogadva. A 41-es kompatibilis mellette ellene elutasítva. 42-es mellette ellene elfogadva. 43 mellette ellene elfogadva. 44 mellette ellene elfogadva. Eredeti szöveg, hármas subheading, mellette, ellene, elfogadva. ha Kompromisszum, mellette, ellene, elfogadva. 13-as, ugye? Imkó vélemény, 13-as mellette, ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 13-asról. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 15-en ellene, elfogadva. 15-ös imkú, amely kompatibilis a módosítóval mellette, ellene, elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 53-as módosító mellette, ellene, elfogadva. J kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 54-es mellette, ellene elfogadva. 55-ös kompatibilis mellette, ellene elfogadva. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik elfogadva, K kompromisszum mellette, ellene elfogadva. a KONT szakbizottság kettes módosítója, lehet, hogy blokkban is szavazhatnánk, hangzik a teremből. Elnök úr, igen, a kilencesig blokkban szavazhatunk, vagy hétig? Nos, a kettestől elnézést, de nem készítettem el a házi feladatom, kettőtől hatig blokkban mellette, ellene, elfogadva hetes, mellette, ellene, elutasítva. 8-as, 9-es blokkban mellette, ellene elfogadva, 9-es, 10-es, 10-es, 11-es, 12-es mellette, blokkban, ellene, elutasítva, 10-11-12. Elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 61-es módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 62 kompatibilis mellette ellene elfogadva, 15-ös eredeti mellette elfogadva, 5-ös eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik elfogadva, M kompromisszum mellette el, ellene tartózkodik elfogadva, 66-os módosító mellette ellene, elutasítva, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A vél, IMKO vélemény okafogyott, N kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 68 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Igen, nem. Hát akkor ellenőrizzük le. A 68-asról ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom, lezárom a szavazást, és az eredmény mellette 18-an szavaztak, ellene 13-an, tehát elfogadtuk a 68-ast. Köszönöm, Karasz úr. Szerencsére, hogy az angyal figyel és őriz. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, B eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik elfogadva, preambulum 6-os, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es módosító. A a. új preambulumról mellette, ellene, elutasítva. Bentnok? Nem, Bentnok úr, nem mond ez ellen semmit? Nem. Akkor az egyes kettes eredeti szöveg elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodik elfogadva, aztán a kettes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, Eredeti szöveg a 3.9-ről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A kont vélemény mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most már a záró szavazásra elektronikus úton kerül szor. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk, 30 a mellette szavaztak, egyen ellene szavaztak. Gratulálunk Kaza úrnak, aki a hozzáadott értékéről tanúskodott. Most áttélünk Kigold úr jelentésére, szavazhatunk róla. Egyes bekezdés, jelentéstevő módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes jelentéstevő tolából mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A négyes módosító a cikkekről mellette. Nem, nem hiszem. Négyes módosító mellette, ellene elutasítottuk. Ötös módosító, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Talán itt nem tévedtem, úgy gondolom, de majd meglátjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem, nem, nem a jelentéstevő módosítója, ez mellette 14-en, ellene 17-en, elutasítottuk. Ötös módosítóra térünk át, Liam Gangnok úr, mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hatos módosító. Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hetes módosító. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kilences módosító. A többivel együtt, 9-től 10. A 9-es 11-esről mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A 8-as és a 9-es együtt, ha nem tévedek, 8-as, 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. A 8-as, 10-est ellenőrizzük. Persze mindig kárászra kell, hogy nézzek, hogy biztos legyek a dolgomban. A mm, ilyen kerek termekben nehezebb rálátni mindenkire. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 28-an mellette, egyen ellene szavaztak. Nos hát, ez a hagyomány a parlamentben, hogy a szavazáskor legalább egyszer abszolút elnökként tévedni kell. Én tiszteletben tartom az elődeimet, amikor tévedek. Ami a preambulumokat illeti hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig magáról az így módosítós szövegről elektronikus úton szavadunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harmincan mellette egy ellene szavazott. Most pedig az állásfoglalási, jogalkotási állásfoglaláson megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem szavazott még mindenki? De igen. Lezárom a szavazást. 27-en mellette valaki tartózkodott, Gratulálunk a kiváló jelentéshez Gigold úrnak. David Kazát viszont nem tapsoltuk meg. Most a szavazást lezártuk. Köszönöm, hogy elfáradtak. Mindenki visszatérhet a forgalmi dugókba. És most Hans Péter Martin jelentésére térünk át az euróérmék kibocsátásáról. Martin úr itt van-e?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 A hetes és nyolcas napi napirendi pont előadói két rendelet kapcsolódik egymáshoz. Svábor, ha lehet, akkor ne takarj el Martinulat, akkor láthatnám őt élesben is, köszönöm. Más Vábor ma délelőtt sztár volt, úgyhogy megadom Martin úrnak a szót. Kérem, hogy a két jelentésről, kapcsolódó jelentésről együttesen tartson bevezetőt, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Láthatjuk, hogyha pénzről van szó, akkor az mégsem annyira fontos, mint ahogy az tűnik. Rövid leszek, mert eh, igazából itt igazgatási kérdésekről van szó, és eh, gyakran itt ez nem annyira lényeges eh, dolognak tűnik. Két eh, rendelettervezetről van szó. Egyik az euró eh, érmék kiadásáról szól. Jó lenne az most, hogyha rögzítenénk azt, hogy továbbra is egy független, semleges LKB-t szeretnénk számunkra a nehéz időkben továbbis is az EKB-nak kell maradnia a felelősnek a pénz cirkulációja szempontjából. Amikor konkrétan a jelentésről van szó, akkor elmondhatom, hogy az áll benne, hogy milyen fajta mennyiségben kell a érmeket, az emlékérmeket, illetve a normál érmeket kiadni, milyen arányban kívánják ezeket kiadni. Jó lenne az, hogyha kihasználnak ezt az alkalmat arra, hogy utáljunk arra, hogy az Európai Parlamentnek is beleszólási joga kellene rendelkeznie, és nem csak a bizottságnak kell itt ellenőrző szerepel rendelkeznie. Nagyon fontos még a az, az euró bankjegyek kérdése és Úgy gondolom, hogy ami az usa működik, az nálunk is működik, például ez a két eurós esetében. Köszönöm szépen azokat az ösztönzéseket, amiket az EKB-től kaptam, ezek főként technikai és pontosító jellegűek voltak. Úgy gondolom, hogy el kell azon gondolkodnunk, hogy amit polgárközeli motivumnak említünk. Én bemutatok itt most egy spanyol érmét, ami a demokráciához kötődik, vagy a, egy osztrákot, amely a polgárfórumhoz kötődik, vagy egy német érmét, amely a, a parasztlázáláshoz kötődik. Tehát itt nem annyira kell a az államra koncentrálni, amikor a politikai fejlődésre kell koncentrálni, ami az integráció a közös európai irányában mutat. Például nálam otthon, és erre büszke vagyok, van egy olyan első nyomat, amit 1848-ból származik, és ekkor az usa vették alapul, ez volt a példa. Például nagyon fontos lehet egy ilyenfajta motivum is. Nagyon fontos, hogy legyenek sértő jellegű motivumok, olyanok, amelyek sértőek mások számára. Vannak bizonyos akadályok, beállítási akadályok, ezzel kapcsolatban jól lehet mondana a bizottság is. Az Európai Bizottság az a célja, hogy a gyűjtő érméknél itt ne említsük meg a, a, a területet, például a spanyol virág ne, jelen, ne jelenjen itt meg. Itt természetesen szeretném meghallgatni majd a kedves kollégák véleményét. Ezen kívül vannak még technikai jellegű kérdések is, és hát azt láttam, hogy már elmúlt dél, és ennyiben szeretném hagyni. Ez lenne a bevezető, hiszen már csak hárman, illetve négyen vagyunk itt az elnökkel együtt. Tehát ebbe az irányba fog haladni a jelentésem, és október elején fogják önök ezt megkapni. Köszönöm, előadó úr. Először az árnyék előadóknak adom meg a szót. Az RTD részéről, igen, nem? Köszönöm. Remélem, hogy jó együttműködés valósul meg az előadóval, és hogy jól fogunk együtt haladni és jó eredményt kapunk ennyi. Köszönöm, Szofi. Már a verseny politikáról mindent elmondott, most nem kíván szólni, Gigolt úr nincs itt, Endel úr sem. Az valaki szeretne még itt a teremben szót kérni, Röndlidl, esetleg nem, igen, nem. Bárki kére még szót. Én egy kérdést szeretnék feltenni, mert egy kicsit elkalandoztak a gondolataim. Mi volt a jelentéstevő álláspontja, ugyan utalt rá, de nem értettem meg. Mi az álláspontja tehát az egy eurós érméről? Ez egy olyan, mármint az egy eurós bankjegyről javítja magát a tolmács. Egy francia ö, Giscard d'Estaing államfő fia, egy francia képviselő gondolt, ki az egy eurós bankjegy le, megszületését magam is támogatnám, de a francia központi bank nem feltétlenül támogatja ezt. Nem tudom, hogy az ön véleménye mi erről. Ja, äh, in der Tat ist es ein sehr populäres Thema. Ich will nicht sagen, dass... Ez egy nagyon népszerű téma, nem mondanám azt, hogy populista, de viszont äh, a gyakorlatiasság szempontjából én a bankjegyek mellett vagyok, hiszen tudjuk azt, hogy ezeknek rövidebb az élettartama. Másrésztről viszont, ha, ahogy tájékoztattok engem, igazából az érmék kiadásának költsége is nőttek, tehát lehet, hogy megpróbálhatnánk és megláthatnánk, hogy van-e emellett többség a szabadságban. Úgy gondolom, hogy ez egy ö, ö, olyan elem, ami megfelel az állampolgárok kívánságainak is, és ezért ezzel kapcsolatban szeretnék egy módosítót benyújtani majd a bizottság javaslatát, illetően, hogy vezessünk be egy, illetve két eurós bankjegyeket. Köszönöm szépen. Én támogatni fogom ezt a módosítót több okból is, először is szimbolikus az oka, a jellege, mert valahol egy bankjegynek nagyobb az értéke, mint, a, mint az érmének, az USA-ban is így van ez. Az utazók számára például, amikor euróban adunk borravalót, azok, akik bankjegyet kapnak, azoknak általában a bankjegyet fel kell előbb váltania, mielőtt még egy érmét borravalóban át tudnak adni. Nagyon sokan az utazók dolgozók inkább dollár címleteket visznek magukkal külföldre, hogy egy dollár borravalót is tudjanak adni. A bizottság szeretne hozzászólni ehhez a témához. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük az alkalmat, hogy vitát folytatunk a parlamenttel erről. Első alkalommal nyilatkozik meg a parlament az euró címletekről régen még a jogalapot erre nem használták föl. Tehát ez első alkalommal történik. Két gyors megjegyzésem van. Az előadó megjegyzéseihez fűzném ezeket. Mi a szerződés őrzői vagyunk, és jogi jellegű véleményt adunk. Az EP véleménye arról, hogy egy eurós bankjegyet adjunk ki, ezt állásfoglalásba kell tükrözni, ezt a szöveghez való módosításban nem lehet kifejezni, mert ez az Európai Központi Bank kizárólagos jogköre, és itt a jogalap csak a pénzérmékre vonatkozik, tehát ebben a szövegben nem lehet javaslatot tenni a bankjegyekre vonatkozóan. Technikai megjegyzés, az egy eurós ér még mindig is szükségesek azért, hogy a Szíria kiadásának, nyom, a Szíria a pénzverésnek a rentabilitását biztosítsa, tehát ezeknek a pénzveréseknek a költsége kiegyenlíti egymást eurocentek és euró vonatkozásában. Figyelembe véve a szöveget, a gyűjtő er-, érmék esetében mi nem gondoljuk, hogy nem lehetne ezt szabályozni, viszont figyelembe vesszük, hogy itt a korlátozott kibocsátásról van szó, el kell kerülni annak kockázatát, hogy ezeket a pénzérméket a forgalom, pénzforgalomba szánt euróérmékkel összekeverjék. De nagyon örülünk annak, hogy erről a kérdésről az előadóval, a sedokkal és az önök bizottságának tagjaival beszélhetek. Köszönöm a bizottságnak. Köszönjük ezt az emlékeztetőt a jogi kérdésekre. Sokszor kívánságainkat, óhainkat is beleveszünk ezekbe a szövegekbe, és nem mindig gondolunk ezek jogi kihatására, hatájára. Kérdezem az előadót, hogy kíván-e még hozzászólni? Nem. Köszönöm, megadom az ütemtervet. Október 20 4-én prezentáljuk, terjesztjük elő a jelentés. Módosítások határidője október 28, vita november 22, szavazás az ecom november 29, és a plenárison 2012. februárjában lesz erről a vita és a szavazás. Ezzel ezt befejeztük. Köszönöm az előadónak, és további jó munkát kívánok a folytatáshoz. Van-e kérdés? Nincs. Akkor a következő pontra fogunk áttérni. Következő ülések bejelentése Strasbourgba lesz, mégpedig szeptember 26-án, hétfőn, 19 órától 20 óra 30-ig, úgyhogy jövő héten, hétfőn az igazi elnökkel fognak találkozni Strasbourgban. Mindenkinek kellemes visszatérést kívánok otthonába.